You can start our meeting. Megkezdhetjük az ülést? Last afternoon. Tegnap délután a koordinátorok ülése zajlott, és hadd mutassam be eh, néhány javaslatukat. Először is a koordinátorok felhatalmazást kértek két saját kezdeményezésű jelentésről a szellemi jogok érvényesítésére a belső piacon, illetve az EPSO hatékonyságának fokozásáról az intézmények esetében megfelel? A koordinátorok a következő meghallgatást is javasolták 2010 során. Egy indikatív lista, egy Google projektet a világörökség digitalizálásáról. Valószínűleg januárban kerül rá sor. A londoni egyezmény és a szabadalmak nyelvi rezsime. Közösségi jog megvalósítása 2008-as jelentés. A személyiségi jogok, különösen a, a római, római 2 és Brüsszel, Brüsszel 1-es jegyzékek jogi kultúra, jogi szakmák képzése ontológiai kérdések a vállalatok irányításában, szerződésjog jelenlegi helyzete, határon átívelő kérdések a jogállásról, családi állapotról. A koordinátok azt is javasolták, hogy felülvizsgálják a szerzőjogokról jelenleg folyó munkát és Madame Galó munkáját. Ki, ki, javas, azt javasolták, hogy Madame Galó legyen a e, szellemi jogokról szóló jelentés jelentéstevője a belső piacon. Mrs. Wallis lesz a, az EK 867-es e, jelentés e, felülvizsgálatnak jelentéstevője a nem szerződéses kötelezettségekről. Meister Massi lesz a vélemény jelentéstevője az Eurodac adatvédelméről a végrehaj, Európai Végrehajtó Bizottságoknál és az Europol használatában. As rapporteur for opinion for action plan on organ donation and transplantation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 a kollégák bizonyára rendelkeznek egy vázlattal, egy jelentés vázlattal ami igen szókimondó és egyértelmű. A parlamentet arra kérték, hogy adja beleegyezését ahhoz, hogy a közösség, az LK e csatlakozzon a hágai jegyzőkönyvhez, jegyzőkönyvhöz, amely egy olyan dokumentum, amelyet a hágai nemzetközi magájogi konferencia hozott létre. Itt a tartási kötelezettségekről van szó, a jegyzőkönyv erről szól. Gyakorlatilag ez utóirata annak a munkának, amit az előző parlamenti ciklusban végeztünk, amikor is foglalkoztunk a rendelettel, amely szabályozza a tartási kötelezettségeket, és itt gyakorlatilag arról volt szó, hogy az eljárást próbáljuk egyszerűbbé tenni a jogosultak azok számára, akik megpróbálnak végrehajtást keresni a volt házastársal szemben elsősorban. Talán az a rendelet nem ment el elég messzire sokunk ízlése szerint, hanem egy olyan anyagot kaptunk, amely gyakorlatilag félúton van a hágai anyag és az egy EU rendelet között. Gyakorlatilag ezért kell csatlakozni a jegyzőkönyvhöz, amely révén egyszerűbben fogjuk tudni behajtani ezeket a követeléseket a e, tartásdíjra vonatkozó követeléseket az EU tagállamokon belül is. E, én azt javasolnám, hogy minél hamarabb adjuk e, meg a beleegyezésünket, a jóváhagyásunkat ehhez. Gyakorlatilag ennél többet nem is tudok mondani, most gyakorlatilag csak elvarjuk a szálakat a korábbi munkánk után. Köszönöm. Any question? Van-e kérdés? Nincs. Akkor menjünk tovább. Number 14. 14-es pont. Nagy megtiszteltetés Margaret Föllinger asszonyt itt üdvözölni, aki az igazgatója a Tudás Alapú Gazdaság eh, igazgatóságnak az Európai E, bizottságon belül. E, Fürlinger asszony. Good morning, Mr. Köszönöm, jó reggelt kívánok, elnök úr, tisztelt e, képviselők. Az Európai Bizottság rendkívül örül annak, hogy a bizottság számára bemutathatja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesülésére vonatkozó közleményét. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egyre fontosabbak az európai vállalkozások számára azért, hogy e, versenyezni tudjanak a globális piacon. Ennek érdekében állandóan befektetéseket kell eszközölni az innovációba, egyre szofisztikáltabb szolgáltatásokat és termékeket kell kialakítani, és ezeket megvédelmezni. A hatékony védelme a szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak, éppen ezért létfontosságú az európai versenyképesség, a növekedés és a munkahelyek fenntartása szempontjából. Ugyanakkor a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egyre inkább kivannak téve a hamisítás és kalózkodás veszélyének, amely sajnálatos módon, rendkívüli módon megnövekedett. A nagymértékű kalózkodás és hamisítás a most már 500 milliárd dollár kárt okoz, 20 évvel ezelőtt csak 5 milliárdot okozott, és eh, ez is mutatja a probléma nagyságát. Ugyanakkor a kalózkodás és hamisításnak a következményeit nem mindig értjük meg pontosan. Nagyon gyakran azt gondolja a közvélemény, hogy a hamisítás és a kalózkodás csak a luxustermékek előállítóit érinti és az ő érdekeiket sérti. Sajnálatos módon ez már nem így van. Mindenféle termék eh, és szolgáltatás gyártójának, nyújtójának érdekei sérülnek, sérülnek a gazdasági érdekek. A hatások pedig Európában is rendkívül súlyosak. Becslések szerint a hamisítás és eh, a kalózkodás eh, két és fél millió legális munkahelyet tesz tönkre e, évente a világban, Európában pedig százezret. E, a másik probléma az az, hogy az egészségét és biztonságát is aláássa az európaiaknak a hamisítás ugyanis a hamisított termékek széles köre, ideértünk kozmetikai cikkeket, élelmiszert, italokat, elektronikus berendezéseket, autóalkatrészeket, gyógyszereket vagy gyógyászati termékeket. Nos, ezeknek a hamisítása egyre komolyabb egészségügyi és biztonsági következményekkel jár. Például mobiltelefonok robbanhatnak fel a telefonáló kezében, mert hamisították az elemeket, vagy a játékokon méregtartalmú festékek találhatók, és ez mérgezi a gyermekeket. Tehát úgy tűnik, a tudatosság még nem megfelelő szintű. Ugyanakkor a hamisításnak és a kalózkodásnak társadalmi következményei is vannak. Először is a kalózkodás és a hamisítás komoly adóbevétel kiesést jelent a tagállamok számára. Sajnálatos módon pontos adatok nem állnak rendelkezésre Európában, amerikai adatokat tudok mondani. 2009-ben az adóbébi bevétel kiesés eh, a kalózkodás és a hamisítás miatt elérte a 62 milliárd amerikai dollárt hogy eh, ha Európában is hasonló mértékű veszteségeket szenvedünk el, akkor láthatják, hogy milyen óriási összegek hiányoznak, amelyeket nem lehet befektetésekre fordítani Európában. Márpedig ez a gazdasági válság eh, közepette jól jönne ez az összeg. Azonban sajnálatos módon a hamisításnak vannak más eh, társadalmi hatásai is. A hamisítás és a kalózkodás bevételei eh, finanszírozzák a szervezett bűnözést, sőt a nemzetközi terrorizmust is. A szervezett bűnözés azért mozdult rá erre a területre, mert a profitok sokkal magasabbak, mint más illegális tevékenységeknél, eh, ugyanakkor a büntetési tételek alacsonyabbak, és a lebukás veszélye is alacsonyabb, kisebb. Európában tehát fontos lenne a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének megerősítése. Van már egy jogi keretünk. 2004-ben egy végrehajtási irányelvet fogadtunk el, nevezetesen éppen itt önök vezették ezt át a parlamenti mechanizmusokon E, és e, engedélyezett mostantól kezdve a hamisított termékek lefoglalása a vámszervek által. E, az Európai Parlament támogatná a büntetőjogi intézkedések harmonizálását is, is, ugyanakkor ez a tanácsban egyelőre be van ragadva ez a dosszié, remélhetőleg sikerül majd kimozdítanunk a holdpontról. A jogi kereteken kívül azonban szükséges egy sor más kísérő intézkedést létrehozni, gyakorlati intézkedéseket, amelyek a jogok, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesülését segítenék. Erről szól a közelmúltban megjelent közleményünk. Ebben egy sor nem szabályozó jellegű gyakorlati intézkedést javaslunk, amelyeknek célja az, hogy hatékonyabbá tegye a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat védő intézkedéseket. Először is egy megfigyelő központot hoznánk létre e, ebben a témában. A célja ennek a megfigyelő központnak az lenne, hogy gyűjtsön össze és elemezzen, szervezzen, szedjen össze olyan gazdasági és egyéb adatokat, amelyek jól jellemzik a hamisítás jelenségét erről pedig jelentessen meg éves jelentést, adja át azt a tagállamoknak és a parlamentnek, hogy megtudjuk, milyen mértékű a hamisítás eh, problémája, és mi, melyek ezeknek a társadalmi hatásai, illetve milyen hatásokkal van mindez a fogyasztók egészségére és biztonságára. Ezzel ugyanis bizonyítékon alapuló jogalkotás válik lehetővé. Ezeket az éves jelentéseket lehetne aztán alapul venni a saját kezdeményezésű jelentések vagy kezdeményezések meghozatala előtt. Ugyanakkor a másik célunk az, hogy a magánszféra és a közszféra képviselőit összehozzuk, a legjobb gyakorlatot elterjesszük, és így egyfajta nagyobb európai tudatosságot alakítsunk ki, és mozdítsuk elő a magánszféra és a közszféra partnerségét. A megfigyelő központon kívül szintén rendkívül szükséges a jobb igazgatási együttműködés a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítése területén. Ilyen együttműködésre a tagállamok között és a határainkon túlnyúlóan is szükség van. Egyes tagállamok nemzeti koordinációs struktúrákat állítottak fel. E, ugyanakkor számos tagállamban nincsenek ilyen struktúrák. A ez azt jelenti, hogy a bírói szervek, a magánszféra, a rendőrség és jogvédő szervek egymástól függetlenül működnek, nem működnek együtt, és nem cserélik ki az összegyűjtött információkat, így a szinergia lehetőségek kihasználatlanul maradnak, és nem sikerül az intézkedések eh, eredményeit maximalizálni. Eh, vámszervek körében pedig nincsen lehetőség jelenleg, nincsen keret arra, hogy együttműködjenek a vámszervek ez, ebben a kérdésben az egyes tagállamokban. Noha tehát kialakult már egy, egy egységes piac, sajnálatos módon a rendvédelmi szervek nem tudják értesíteni egymást ilyen hamisított termékek felbukkanásáról saját piacukon, és nem tudják éppen ezért a rendvédelmi intézkedéseket összehangolni e, Európában. Tehát jobb együttműködésre van szükség mind a tagállamok között, mind pedig az EU-n e kívüli államokkal. Végezetül a bizottság azt javasolja, hogy e, a gazdaság különböző ágazataiból hozzuk össze a ezen ágazatok szereplőit, és iparközi együttműködéseket hozzunk létre. Ilyen ágazatközi együttműködés, amelynek magunk részéről prioritást adnánk, az az internetes kereskedelem, hamisított termékek internetes kereskedelme. Az internet nem a forrása a hamisított termékeknek ugyan, de ez lett elsődleges, vagy nagyon fontos terepe Európában a hamisított és kalóz termékek eh, árusításának. Nagyon gyakran közvetlenül Kínából eh, érhetőek el ilyen termékek az internet segítségével éppen ezért olyan internetes platformokat, online eladóhelyeket, kereskedőhelyeket próbálunk egymással összehozni, amelyek célja az lenne, hogy csökkentsék a hamisítás előfordulását, veszélyét. Tehát ilyen intézkedéseket javaslunk, és azt reméljük, hogy az önök szakbizottságának tagjai támogatják ezeket az intézkedéseket, sőt, további lendületet adnak munkánkhoz ezen a fontos területen. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Miss Frölinger. Köszönöm, Frölinger asszony. Hm. Madame Gallonak adom meg a szót. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg Margot Floringetnek, hogy eljött, és csodálatos előadást tartott nekünk. Nagyon örülök a bizottság kezdeményezésének, hogy közelebbről vizsgálja meg a kalózkodás és hamisítás helyzetét az Európai Unióban. És ahogy a bizottság is elismerte, a hamisítás feszélyezteti a, jó, a legális kereskedelmet, különösen beszélek a veszélyes hatásáról a hamisított gyógyszereknek, és pont ezért bármely olyan a tevékenység, amely fokozza ezt a harcot a belső piacon, annak nagyon örülünk. Hadd térjek vissza néhány olyan elemre, amelyet nem hangsúlyoztak talán eléggé ebben a szövegben. Először is az Európai Csalás Megfigyelések Központ egy kiváló ötlet, de lehet, hogy csak az első lépés. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit tervez, hogyha már rendelkezésünkre áll a megfelelő mennyiségű információ, és ennek elemzése, értékelése is megtörtént. Milyen intézkedéseket terveznek akkor bevezetni? A második kérdésem pedig az, hogy a csalás, hamisítás okai. Olyan jellegűek, hogy a közvélemény teljesen normális viselkedésnek tartja a kalózkodást, a, csal, a hamisítást. E, ezt hangsúlyoznunk kell, ezért e, mindenképpen elő kell segítenünk a figyelemfelkeltő kampányokat minden szinten, helyi, nemzeti és Európai Uniós szinten is. Mindez pedig az érintetek részvételével a közhatóságok, fogyasztói szervezetek és a kereskedelmi szervezetek részvételével. A tudatosság eh, eh, növelése fontos a közvélemény körében általában, hogy felhívjuk a figyelmeket, figyelmüket arra, hogy milyen kárat, kárt okoz a kalózkodás és a hamisítás. A harmadik kérdésem a következő. Van egy nemzetközi probléma itt előttünk. A Kínával kötött egyezmények eh, mellett milyen hamisítás elleni egyezményeket lehet létrehozni harmadik országokkal? Például mi történik Indiában? Indiával kapcsolatban, amely nagyon jelentős kereskedelmi fél és jelentős részvétel, részvevő ebben a szövegkörnyezetben. Szeretnék tudni Indiáról, aztán mi történik az Egyesült Államokkal létrehozott egyezményekkel, mi történik az Egyesült Államokban, hogyan harcolnak ők a hamisítás ellen. Negyedik kérdésem a következő. A hamisításnak két szakasza van, az egyik a gyártás, a másik a terjesztés. E, fontos tehát gyakorlati tevékenységet végrehajtani olyan országokban, ahol a hamisított termékeket előállítják, és e, ezen a téren az elnökség leadhatna nekünk valamiféle információt arról, hogy milyen, mi a helyzet a büntető ügyi szankciók dossziéjával, amelyet a tanács vitatott meg. Ötödik kérdésem. Ez a kis és középvállalatokat érinti, és erről már nagyon sokat beszéltünk. Az a véleményem, hogy a legjobban úgy tudjuk védeni a KKV-kat, az ő innovációjukat és kreatív tevékenységüket, hogyha harmonizáljuk a e, tárgyalási rendszer, az európai szabadalmak e, bírósági rendszerét, és e, szerintem ezen múlik minden, ezt is meg kell vizsgálni. Van számos intézkedés, amiről beszéltünk, technikai rendelkezések, egyes márkák eh, blokkolása, ezt is jobban meg kéne vizsgálnunk. Eh, a rendszer nagyobb harmonizációja érdekében. Aztán az elektronikus kereskedelem. Nagyon örülnék, hogyha a bizottságnak lenne egy kezdeményezése, eh, párbeszédet kezdeményezni a különböző résztvevőkkel, érdekeltekkel, annak érdekében, hogy növelje a magabiztosságot, amely alátámasztja ezt a fajta kereskedelmet, valamint vitarendezési alternatívákat kínálna fel, akkor, hogyha problémákat kell megoldani. Itt megint törvénykezési javaslatokra kerül sor, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni. és lehet, hogy ezek a javaslatok eljutnak hozzánk 2010 során. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Massip következik. Gracias, presidente. De la exposición oral de la... Köszönöm, elnök úr. Hallottuk az igazgató előadását, és abból azt szűrtem le, hogy ez az egyszerű elképzelés. Elnézést, tudnak engem követni? Igen, ha jól látom, akkor igen. Tehát itt van ez az egyszerű elképzelés a bizottság részéről, egy primitív elképzelés, amely a új adóztató szervezet létrehozásával foglalkozik, amely szerintem kockáztatná az közösségi törvények egységességét de ez azért fontos, mert, mert gazdasági válsággal küzdünk, most nem szabad új adóztató testületeket létrehozni, új ügynökségeket, különösen olyanokat, amelyeket, amelyek nemzeti önállóságra, önállóságot tipornak le. Most kaptuk meg az ír népszavazás eredményét, amely igent mondott a Lisszaboni szerződésre, most pedig olyan vitát akarunk nyitni, amelyek újra, meg, újra a nemzeti szuverenitást fenyegetik. Nem, nincs szükségünk olyan szervezetekre, amelyek kizökkentik a közösségi jogot annak egyensúlyából. Örülök, hogy az igazgatóasszony eljött, és új beszámolót adott a bizottság munkájáról. Korábban azt mondták, hogy létrejön majd ez a szervezet, amely ellentmondana a közösségi szabályozásnak. Köszönöm, mondja az elnök. Engström kolléga. Köszönöm, elnök úr. Megzavart engem egy kicsit ez az előadás és a közlemény, mert kalózkodásról és hamisításról beszél. A kalózkodás az nem az illegális tevékenység, de a a kalózkodással a szerzőjogok megsértését jelentik, és gyakorlatban um, elsősorban erről van szó. Az az érzésem, hogy ezek nagyon külön, el, elkülönő kérdések. A hamisítás, mi a kalózpárt tagjai is úgy gondoljuk, hogy a, a, a hamisítás ellen küzdeni kell, hamisítás ellen küzdeni kell, de az az érzésem, hogy a két dolog összekeverése révén el, elveszítjük a szigorúságot, a következet, következetességet. Föring asszony példái, az egészségre gyakott veszélyek, szerintem csak az áruk hamisítására vonatkozik, szerintem a, a fájlok megosztása semmiképpen sem veszélyezti senki biztonságát. Tehát jó lenne, hogyha el tudnánk ezt a két kérdést különíteni egymástól. Az egyik az áruk hamisítása, a másik pedig a e, szerzőjogok megsértése, akár az interneten e, fájlok megosztásával, és ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm. <coughs> McCarthy. McCarthy kolléga. Um, um, Köszönöm, és én e, magam is részt vettem abban a munkában, amely a szellemi tulajdonhoz fűződő e, jogok érvényesülésével foglalkozott. Én örülök, hogy van egy ilyen javaslat, és fontos, e, kapcsolódik ahhoz a témához, amivel mi foglalkozunk, hogy jobb legyen a jogalkotás, tehát hogy bizonyítékokon, tényeken alapuljanak a meghozott döntéseink, és így jobban meg tudjuk győzni a tagállamokat, a kormányokat, sőt az összes többi érdekeltet is arról, hogy szükség van valamilyen jogszabály jogszabály meghozatalára. Az elmúlt tíz évben tehát én foglalkoztam ezzel a e, e, törvényel, ezzel a, bocsánat, ezzel a területtel, és egyetértek Fröling asszonyjal, hogy az elmúlt tíz évben e, romlott a helyzet. Most már a világkereskedelem 0,7%-a már hamisított és termék és, és kalózkodás. A file sharing nem minden, és nem a, a piracy, a kalózkodás egésze a, a fájlok megosztása, hanem annak a nagy része az a digitális tartalom, amely elérhető az utcákon megvásárlásra. Ennek a forrása részt Kína és egyéb országok. Én magam annak idején, amikor a belső piaci bizottságnak a tagja voltam, meglátogattam jártam Kínában a vámhatóságokat, és megnéztem, hogy eh, hogyan próbálnak fellépni ellene. És csodálatos eh, eh, munkát végeznek, próbálnak végezni, de Shanghai a világ egyik legnagyobb konténer kikötője, és olyan mennyiségű termék áramlik ki onnan, amivel nem tudnak elbánni. Egyet kell együtt kell működnünk eh, Amerikával, mert eh, ők a legfőbb eh, célország, illetve ott vannak a szerzői jogok legjelentősebb tulajdonosai. Sajnálatos módon ugye tudjuk, hogy a gazdasági válság miatt ezer állást eh, veszítettünk el a bankszektorban. Eh, és ezek az iparok egyébként, a, a szellemi hozzáadott termékkel foglalkozó iparágak a legfontosabb eh, iparágak. Nem csak termékekről van tehát itt szó, hanem álláshelyekről, legális álláshelyekről is. És felhívnám a kollégák figyelmét arra az anyagra, amit a szakszervezetek, az európai szakszervezetek fognak kiadni, arról, hogy mennyi munkahelyet veszítünk el a termékhamisítás vagy a e, kalózkodás miatt. Remélem ezt majd be tudom mutatni ezt az anyagot a bizottságnak. Tehát e, ezt a megfigyelőközpontot én üdvözlöm ennek felállítását, és én magam is e, üdvözlöm azt a munkát, amit itt végezni fognak. Én Angliának az északnyugati részéről származom, ahol a futballipar rendkívül jelentős, amely szintén egy jelentős gazdasági ágazat, és tudnék mondani példákat a Manchester United Manchester United mezekről, amelyeket hamisan vesznek, és nem sokkal olcsóbb, mint az igazi, viszont az első mosásnál majd kiengedi a színét. Tehát az egyik kérdés, az első kérdés, amit feltennék itt, a jelenlegi jogszabályokra vonatkozik. Mit teszünk azzal, hogy a jogszabályok néha nem igazán veszik figyelembe egymást, és a polgári jogérvényesítés, amely legalább létezik, az, az hogyan működik. Látjuk, hogy a kormányoknak vannak problémáik a, a jogszabályok érvényesítésével, mert adatvédelmi aggályok is felmerülnek másfelől viszont a másik oldalon. Hogyan lehet itt egyfajta egyensúlyt kialakítani úgy, hogy az egyéni jogokat, a személy személyiségi jogokat, érvényre juttassuk és megvédelmezzük, ugyanakkor pedig a, a, az iparágaink jogos érdekeit és jogait is védelmezzük. Mit tesz tehát a bizottság annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyi helyzet alapuljon, alakuljon ki, és hogyan tudnánk lecsapni egyszerre a hamisítókra, ugyanakkor e, megvédeni a személyiségi jogokat. Úgy tűnik, hogy jelenleg ez az egyensúlyi helyzet sajnos nincs meg. E, örülök annak is, hogy mintha zajlana valami munka a büntetőjogi intézkedésekről, rendszerről szóló irányelvvel kapcsolatban is. Bár a kérdés nem arról szól, hogy egyének ellen végül is büntetőeljárásokat indítanak-e. Én egyébként a fogyasztók elleni jogi eljárásoknak mindig ellenzője voltam, de mégis egy elrettentésre szükség van, szankciórendszerre szükség van, amelynek révén azokat a szervezett bűnözői köröket meg tudjuk állítani, amelyek ezeket a termékeket árulják az EU városainak utcáin. Tehát jobb végrehajtási szabályokat szeretnék látni működésben, működő képesen. Remélhetőleg eh, eh, a soft law mellé beléphet eh, bizonyos mennyiségű kemény jogszabály is, amely elrettenti a bűnözői köröket. Köszönöm, Lichtenberger, Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én is még egyszer ki szeretnék térni arra, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk, Különböző elemekről beszéltünk eddig, és fontos, hogy ezeket ne keverjük össze az intézkedéseknél, hiszen itt derül majd ki az, hogy ezek az intézkedések mennyire hatékonyak. Szeretnék egy pontra kitérni. A vitában zavar engem az, hogy bizonyos becslésekből indulunk ki abszolút értékben a károknál. Én speciális kutatásokat végeztem, és utána jártam annak, hogy amikor letöltenek bizonyos tartalmakat, milyen kár keletkezik. Ha például egy dalt letöltenek az internetről, akkor az egész CD-t számítják kárértéknek, és ez pedig nem fair, a fogyasztóval szemben sem. Én nekem is meg kell vásárolnom egyetlen cd még akkor is, ha csak egy szám tetszik rajta. És itt tovább lépnék. Az intézkedéseknél hiányolom azt, hogy megpróbáljunk jó, fair, jogos, legális ajánlatokat tenni, illetve a fiatalok számára hozzáférhetővé tenni. Nekik, nekik nincsen hitelkártyájuk, nem tudnak hitelkártyával az interneten fizetni. Hogyha a fiatalok mobiltelefon csörgő hangokat töltenek le, akkor extrém összegeket fizetnek ezért 1-2-3 eurót 10 másodperces telefoncsöngő hangokért ez rendben van, ha ők tudnak fizetni, de hitelkártya nélkül ez nagyon nehéz a számukra. Én nagyon örülnék annak, hogyha ugyanúgy, mint a telefon számláknál találnánk egy olyan módozatot, amely a fiatalok számára is biztosítja azt, hogy nagyon jó platformokon és találjanak kedvükre valót. Tehát a gonosz letöltőket nem lehet mindegy kalap alá venni, úgymond, és én örülnék annak, hogyha az a késés, amivel az ipar is rendelkezik, végre megszűnjön, és ezt az űrt betöltsük, és nagyon jó lenne, hogyha megfelelő fórumokat találnánk. Azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a fő fogyasztók nem férnek hozzá bizonyos tartalmakhoz. Amit McCarthy kolléganő mondott a digitális tartalommal kapcsolatban, amelyet az utcán is árusítanak bizonyos kópiákban. Itt is különbséget kell tenni ezek között, ezen kópiák között, illetve azon vita között, amely a szellemi tulajdon ellopásáról szól, hiszen itt két különböző dologról van szó. Az említett kópiákat szervezett módon tömegesen állítják elő. Ez egy másik kategória, attól, mint hogyha öt tanuló mondjuk egy házi bulira tölt le valamit. Tehát fontos, hogy itt tegyünk különbséget. Én hiányolom a fogyasztói jogok érvényesítését ezen a területen. A fogyasztói jogokra nagyon kevés figyelmet szentelnek a viták során. Nincsenek kiforrott fogyasztói jogok, nincsenek olyan jogok, amelyeket érvényesíteni lehet, hiszen itt egy úgymond határok nélküli médiumról van szó. Éppen ezért nagyon fontosnak tartanám a fogyasztói jogok szélesebb körül bevonását ebbe a vitába. Lehet, hogy nem értenek egyet teljesen ezzel a modellel, de a ö, közös európai kultúrával kapcsolatos túlon való közös fáradozás azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, és erre is tekintettel kell lennünk. Problematikusnak tartom azt, hogy a jogban ugyanúgy, ahogy az, az iPod 2-nél ez már megtörtént, hogy a büntetéseket szabjunk ki anélkül, hogy a nem privát tulajdonban levő kópiáknál megvizsgáljuk a tartalmat. Én nem tartom jónak azt, hogy ez egyenlően függőben van a tanácsban. A tanácsban Ban a tendencia van arra, hogy minden büntetőjoggal kapcsolatos elemet elutasítsanak. Azt gondolom, hogy itt is különbséget kell tenni, és látnunk kell azt, hogy itt is eltolódott a hangsúly. Az egyik oldalon büntetünk tartalmakat, másik oldalon pedig nem. Ami a pót alkatrészeket illet, illet itt a személyautóknál már szó volt erről, illetve arról, hogy azok a pót alkatrészek, amelyek sokkal drágább formában használhatók a gyártók részéről, és ez bizonyos régiókban hiányt jelent tanulmányokban nem lehetett bebizonyítani azt, hogy azok a putalkatrészek, amelyek nem az eredeti eh, gyártóktól érkeztek, rosszabbak lennének, mint eh, az eredeti gyártónál előállított pótalkatrészek. Tehát itt nem sikerült ezt bebizonyítani. Eh, vannak rossz termékek, az interneten beszerezhetőek. Én nem szeretném azt mondani azt, hogy mindenki, aki Viagrát rendel az interneten, érzékelési problémákkal rendelkezik, mert nem jutott el hozzá az, öt éve, az elmúlt öt évben folyó vita, de fontosnak tartom, hogy igenis különbséget tegyünk. Nem lehet mindent egy kalap alá venni, és ezen a terület, területen nincs szükség arra, hogy minden büntessünk, minden büntessünk és bűncselekménynek minősítsünk. Én fontosnak tartom azt, hogy az európai kultúrát, amennyiben különböző termékekről van szó, termékhamisításról és szabadalmakról. Fontos, hogy az európai terméket eh, védjük meg, és ne alkalmazkodjunk egy eh, amerikai modellhez, amely lehetővé teszi a triviális szabadalmakat, és ez ugyanis károsítja az európai kis- és középvállalkozásokat már jelenleg is működik az, hogy az amerikai cégek, európai kis- és középvállalkozásokat próbálnak meg büntetni. Tehát itt nagyon fontos, hogy a transatlanti kapcsolatokra odafigyeljünk, az európai fevedelmakra büszkéknek kell, hogy legyünk, és nem szabad, hogy kapuinkat tágra nyissuk mindenféle termék előtt, Köszönöm szépen. Egy short... Egy rövid eh, hozzászólás lehetőséget adom meg Elmström eh, úrnak. McCarthy asszony felvetésére szeretnék reagálni. Valóban eh, úgy van, hogy nagyon sok CD-t és DVD-t árusítanak az utcákon Kínában, de ez Európában még nem annyira elterjedt gyakorlat. Európában ez nem annyira elterjedt. Európának olyan területén, hogy jó a szélesebb hozzáférés. Én egyetértek azzal, hogy ezek az árusítások problémát jelentenek, hiszen szervezett bűnözés egy formájáról van szó, de az olyan országokban, ahol jó a szélesebb hozzáférés, ott le lehet tölteni a tartalmakat. Hogyha DVD-ket és CD-ket árusítanak az emberek az utcán, akkor ez annak a jele, hogy ez a tagország alulfejlett és szegényes infrastruktúrával rendelkezik de azt gondolom, hogy ezzel az alapvető problémával fog, foglalkoznunk kell, és nem a CD-ket kell vadásznunk. A fejlettebb infrastruktúrai országokban sokkal kényelmesebb a netről letölteni ezeket a tartalmakat, tehát ott ez kevésbé jelenik meg problémaként. Köszönöm. Long list. Nagyon sokan kértek szót, elnézést, majd amikor az öné a szó joga, akkor megadom a szót. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a tényekkel foglalkozni. Az ön véleménye nagyon fontos. Köszönöm. Bodum úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a bizottságnak sokkal konkrétabb és egyértelmű lépéseket kéne tennie annak érdekében, hogy mind a kalózkodást, mind a termékhamisítást megakadályozza. Még akkor is, hogyha a kalózkodás nem okoz akkora fejfájást, mint mondjuk a hamisított gyógyszerek. A kalózkodás és a hamisítás nem tegnapi problémák, nem új jelenségről van szó, és nem értem, hogy miért kéne egy megfigyelő gémiumot kialakítanunk az adatok gyűjtésére, hiszen már így is nagyon sok adattal rendelkezünk. A bizottságot arra bátorítanám, hogy lépjen tovább, és készítsen egy javaslatot annak érdekében, hogy ezek bűncselekményeknek minősüljenek, és ennek megfelelően lehessen kezelni mind a csalást, mind a kalózkodást, hiszen ezek igenis érintik Európa gazdasági fejlődését, és hogyha mindenki abba hagyja a termékek feltalálását, hiszen mindent mindig hamisítanak, illetve kalózkodnak a termékekkel, akkor ez nem csak a munkahelyek megszűnéséhez fog vezetni, hanem a gazdasági fejlődés megakadásához. Köszönöm. Manders, please. Manders képviselő. Just Being brief, uh... Röviden. Hadd foglaljam össze, hogy a eddig elhangzottak alapján egyértelmű szabályozása alá kell vetnünk a szellemi jogokat. Egyértelmű, világos jogszabályok kellenek, és nagyon remélem, hogy a bizottság majd előre is lép eh, az európai eh, szabadalmak védelmében eh, hiszen az országos szabadalmakat már évek óta védjük. Reméljük, hogy ezzel előrelépnek. Szeretnék azonban néhány megjegyzést fűzni az előttem szólók megjegyzéseihez. Igen, fizetni kell a szellemi jogokért. Az én fiam 17 éves, három éve dolgozott azért, hogy összegyűjtsön pénzt egy mopedra, 3000 euró, és ez egy normális dolog. Bár szerintem ez egy túlságosan drága cikk. Lehet, hogy találhatunk meg megoldást, mert az én országomban sok ember van, aki szeretne gyógyszereket fogyasztani, és a kormány ezt ingyen nyújtja át nekik, amit az adófizet, adófizetők pénzéből finanszíroz. Hogyha nem akarjuk egyénenként azt, hogy az e személyi jogokért fizessünk, akkor egyetértem az a feltalálók nem találnak majd fel új dolgokat, hiszen nem fizetik meg, meg őket, a művészek nem alkotnak majd, és hogyan lehet őket megfizetni, hogyha a fogyasztók nem akarnak fizetni, azt adottuk meg, ebből a vitából, hogy fejlesztenünk kell a jog, jogszabályalkotást, a szellemi jogok védelméről, és hogyha ezt el tudjuk érni, annak nagyon fogok örülni, mert akkor hozhatjuk létre a világ vezető tudás alapú társadalmát. Köszönöm szépen. És Makati? Makati asszony, parancsoljon. Elnézést, elnök úr, vissza kell térnem erre, mert Dala asszony feladata az, hogy fényt vessen néhány tényre. El kell mondanom, hogy bár tudom, hogy Engström eljön majd Manchesterbe, és beszél, erre a, a, beszél majd a digitális kalózkodásról, és lehet, hogy fel kéne vennem a kapcsolatot a kereskedelmi standardekhez, és vajon Manchester miért a, a brit hamisítás központja? Tudjuk ma, hogy a digitális technológia ezt lehetővé teszi, de hogyha én, mag, én magam szeretnék a garázsomban egy komputert létrehozni, és akkor folyamatosan tudnék ilyen CD-ket nyomtatni, és ezt megtehetem, hiszen a digitális technológia ennyire fejlett. A gond az, hogy DVD-kről, CD-kről van szó, digitális tartalmakról, amelyek kikerülnek a fekete piacra, és csomag, csomagtartóból árulják őket. Tudom, hogy miről van itt szó, és tudom, hogy mi Engström kolléga véleménye, el fogom őt hívni Manchesterbe, hogy nézze meg, hogy ott mi a helyzet. Van néhány adatunk is erről. Bevétel kietéséről is vannak adataink, amelyekből, hogyha befolytak volna, kórházakat lehetne felépíteni. Ilyen káros hatása van ennek a társadalomra, és erre koncentrálnunk kell. Edistenberger asszony véleményéhez is szeretnék hozzáfűzni, hogy senki nem akarja üldözni azokat a gyerekeket, akik letöltenek zenéket. Az a gond, hogy azt sem fogadom el, hogy 2009-ben nincs elég digitális lehetőség erre. Több mint 4000 ilyen oldal van, ahonnan ö, olcsón lehet, vagy ingyen lehet ö, zenét letölteni. Tehát nem arról van szó, hogy kevés a hozzáférhetőség. Ö, és szerintem nem a fiatalokat akarjuk üldözni, de egyetértünk Lichtenberger asszonynal abban, hogy nagyobb fogyasztói tudatosságra van szükség, különösen a 14-24 évesek körében, akiknek az a kultúrája, hogy ingyen félnek hozzá tartalmakhoz. Szerintem amit üldözni, üldöznünk kell, az nem az egyének, hanem a tömegszervezetek, azok a vállalatok, amelyek ezen az alapon jönnek létre, akik milliókat nyernek meg reklámon, és semmiféle befektetéssel sincs szükségük ahhoz, hogy ezeket a bevételeket e, e, elérjék. Ezeket kell üldöznünk. Köszönöm. Mrs. Frölinger. Frölinger asszony következik. Szeretne bármit mondani ehhez? Elnök úr, engedélyével Szeretnék néhány kérdésre válaszolni, amelyet közvetlenül a bizottságnak tettek fel. Hadd kezdjem el azokkal a kérdésekkel, amelyek a megfigyelőközpontot érítik, és Budó úr kérdésével különösen. Mire, miért van szükség erre a megfigyelőközpontra, és miért kell több adat? Nincs, nincs még elég adatunk? Van bizony elég adatunk, vannak adatok, melyek a vám szervezetek adatain nyugszanak, a rendőrségi adatokon, magánszektorok adatain, az OECD adatain, de hát ezek töredékes adatok, nincsen módszer ezen adatok begyűjtésére, ezek elemzésére és értékelésére. Továbbá egyes területeken csak a magánszektorból származnak adataink, és ezek az adatok vitathatóak gyakran. Lichtenberger asszony rámutatott azokra a kérdése, kétségekre, amelyek például a zeneiparból származó adatokat illetik. Hogyha tehát bizonyíték alapú szakpolitikát akarunk, akkor független egyértelmű és nagy mennyiségű adatot kell beszereznünk, és ez lenne a megfigyelő központ egyik célja. Galló asszony megkérdezte a bizottságtól, hogy hogyan tudják utókövetni a megfigyelő központ munkáját. Először is a megfigyelő központnak éves jelentést kell kiadnia, egyértelmű, meg, meg, megbízható és nagy mennyiségű adatok alátámasztásával, amelyek aztán alapját szolgálhatják a, e, például a szakbizottsági vitáknak, a jövőbeni e, új szakpolitikák megvitatásának. Nem gondoljuk, hogy új jogszabály kezdeményezéseket kell benyújtanunk anélkül, hogy egyetemen megérthetnénk a jelenséget és mi annak különböző következményeit. Az egyik fontos kérdés, amit számos szakbizottsági tag felemlített, az pedig a tudatosság, a fogyasztói tudatosság növetése, növelése, különösen a fiatalok között. Ez pedig pont ennek a megfigyelő központnak az egyik célja, hogy értékelje a jelenlegi ismereteket, a szenzibilizációs kampányokat, hogy jobban megértsék, hogy miféle kampányok azok, amelyek beválnak, és melyek nem, és miként tanulhatunk ebből, hogyan, tanul, hogyan alakíthatunk jó, ki jobb, eh, hatékonyabb kampányokat. Ez pedig nagyon fontos eh, teljesítménye lenne ennek a központnak. Kaptam még egy kérdést a Galó asszonytól a nemzetközi tartalmakat illetően. A bizottságnak a bizottság pár beszédet kezdeményezett számos harmadik országgal, különösen Kínával, de Oroszországgal, Ukrajnával is. A szellemi tulajdonjogok védelmének javításáról. Tárgyalások folynak továbbá a szabadkereskedelmi egyezményekről is, annak érdekében, hogy minden ilyen szabadkereskedelmi egyezmény kitérte, kitérjen a szellemi tulajdonjogok védelmére is. Galló asszony kérdezte India helyzetét is. Sajnos a szabadkereskedelmi tárgyalásaink Indiával eh, megakadtak egyelőre ezért meg kell oldanunk ezt a helyzetet, mielőtt együttműködésünket Indiával fejleszthetjük, akár a szellemi tulajdonjogok védelmében is. Végül számos szakbizottsági tag kérdezte a büntetőjogi akciókat, a szankciókat. Most McCarthy asszony is nagyon jogosan mutatott rá, senki nem beszél most büntetőjogi akciókról, szankciókról, senki nem akarja gyerekeket büntetni, akik zenét töltenek le az internetről. A büntetőjogi szankciókat olyan ö, a kereskedelmi léptékű hamisítások és kalózkodás érdekében kell bevezet, bevezetni. A labda azonban nem a bizottságnál van, hiszen a bizottság már tett egy javaslatot, és ezt a javaslatot támogatta a parlament is, most pedig elakadt a ö, tanácsnál. Pont a svéd elnökségből volt valaki, ha jól tudom, lehet, hogy a svéd elnökség szeretne minket tájékoztatni arról, hogy hol, hol is tartunk. Nemzetközi szinten mi is lenne a legfontosabb az, hogy tárgyalásokat folytatunk a kereskedelmi főigazgatóság kollégáival annak érdekében, hogy harcolhassunk a kalózkodás és hamisítás ellen. Ez pedig nem csak a kereskedelmi partnereinket érinti, mint az Egyesült Államok és Japán, hanem azon harmadik országokat is, amelyek a legfőbb forrásai a hamisított és kalóz termékeknek. Végül Galó asszony kérdezett engem a, a technológiai intézkedések szabványosításáról. A technológiai intézkedések valóban az egyik módja annak a hogy harcoljunk a hamisítás és kalózkodás ellen, és ezt lehet használni például a gyógyszeriparban, az eredeti termékek hitelesítése ügyében. Megvizsgáltuk az ipari lehetőségeket, a jobb együttműködés érdekében, hogy közös technológiákat alakítsunk ki, e, és létrejön egy kritikus tömeg. E, jelenleg különböző technológiákat használnak, és, e, ezeket a különböző, és ezek a különböző technológi, azonosítás technológiákat teljesen meg, megkavarják a fogyasztót, de ez olyasmi, amit a jövőben majd megvizsgálunk. És amennyire Eh, és ami Engström úr megjegyzését illeti, a, csalá, a hamisítás és a eh, kalózkodás különbségét illetően a szerzőjogok megsértése, valamint a termékek hamisítása kérdését, amely eh, szabadalmakat és kereskedelmi jogokat sért. A bizottság úgy véli, hogy valóban el kell különíteni ezeket a szankciók terén, és helyes, van különbség a fiatalokat tizenévések eh, dalletöltései és a szervezett csoportok tevékenységei között, amelyek nagy eh, eh, léptékben állítanak elő digitális tartalmakat. Egyetem azonban, hogy a szerzőjogok megsértése kereskedelmi szinten zajlik, ahogy az ipari és szabadalmi jogok megsértése is. Ezért amit mi Európában szeretnénk elérni, az nem korlátozódhat a hamisításra, hanem a kalózkodásra is kell, hogy figyelemmel legyen, hiszen a kalózkodás kereskedelmi szinten zajlik, ebből az következik, ugyanazzal a logikával, hogy ami a csoportokat illeti, és a szervezet bűnözői csoportok részvételét, valamint a terjesztői csatornákat illeti, ugyanezt végig kell gondolni Kaptam még kérdéseket a jogi keretekről, különösen McCarthy asszony kérdezte azt, hogy mit teszünk mit teszünk annak érdekében, hogy világosabb legyen a jogi keret. A bizottság jelenleg különféle európai jogszabályozási eszközöket vizsgál, amelyek nem igazán fedik át egymást. Ez vonatkozik az elektronikai és kereskedelmei irányelvre, valamint a szerzőjogvédelmi irányelvre. Örömmel mondhatom a szakbizottság tagjainak, hogy pontosan a megfigyelő központ feladata körében döntötték el, hogy létrejöjjön egy alcsoport, amely megvizsgálja, megvizsgálja különböző jogi kérdéseket, amely a az ilyen irányelvek megvalósításának egyenetlen szintjét is érinti, és a bizottság majd megvilágítja ezeket a különféle jogi kérdéseket, és visszajelzünk majd az Európai Parlamentnek is, valamint ennek a szakbizottságnak is a kérdésben. Végül, ami a többi kérdéseket illeti, amelyet Lichtenberger asszony vetett fel, Beszéljünk az alkatrészekről. Tudjuk, hogy a parlament e, a bizottság e, esetében szerencsésen támogatta a bizottság javaslatát a az alkatrész kereskedelem liberalizációjáról. Ez a javaslat, e, mint más javaslatok is, sajnos elakadt a tanácsban a tagállamok miatt, de különbséget kell tennünk a, jogi, jogos, a legális kereskedelem, az alkatrészek legális kereskedelme, e, a e, legális kereskedők között, valamint a hamisított e, alkatrészek illegális kereskedelmek között, amely valóban veszélyes lehet, és amelyeket harmadik, tagállamokban, harmadik országokban állítanak elő és a francia, francia rendőrség adata szerint az így forgalomba került alkatrészek 10%-a valóban veszélyes. Mikrofon nem kaptunk. Válasz. Ez pedig a legális gyártásról és forgalmazásról szólt. Különbséget kell tennünk a hamisítások, hamis termékekhez képest, amelyet mindenféle ellen, ellenőrzés nélkül, mindenféle biztonsági szabályok nélkül állítanak elő és amelyek veszélyeztetik a biztonsági szabványokat, a technikai normákat, amelyek Európában elfogadottak. Végül pedig, ami a szabadalmakat illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy Európának meg kell védenie szabadalmi rendszerének minőségét, és vigyáznunk, hogy ne, ne, essünk be, ne essünk bele az amerikai csapdába azzal, hogy a gyenge szabadalmakat, a triviális szabadalmakat aláírjuk szoftverek, üzleti modellek szabadalmát, ezért tanulmányt indítunk majd a szabadalmi rendszer minőségéről Európában, amelynek az lesz a célja, hogy megtalálja az egyes gyengeségeket, és majd beszámolunk erről az Európai Parlamentnek és a szakbizottságnak is. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a közösségi szabadalmi szabályozás nélkül a bizottság nehezen hoz létre szabadalmi szabályozási javaslatokat. Egyetértünk azon szakbizottsági tagokkal, akik a, hangsúlyozták, hogy mennyire fontos, hogy lét egy, létrejön egy egységes szabadalmi bírósági rendszer Európában, és nagyon örülünk, hogy az svéd elnökség reagálta a jelentésünkre, és megtesz minden tőle tehetőt azért, hogy létrehozzon egy rendszert, amely egyrészt lehetővé teszi a hatékony szabadalmi védelmet, és amely másfelől lehetővé teszi, hogy a gyenge szabadalmakat eltöröljék eh, az egész közösségben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you for... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy mindenki nagyon intenzíven vett részt ebben a vitában öt évig fogunk még eh, foglalkozni ezzel a témával. Azt gondolom, hogy ez elég idő. Szeretnék meghosszabbítani ezt az öt évet? Ez a legeslegutolsó hozzászólás, hiszen folytatnunk kell a napi rendet. Frölicher asszony megemlítette az aktát, és az Európai Parlament a plenáris ülésen úgy döntött, hogy a dokumentumokba feltétlenül betekinteni szeretne. Nem tudom, hogy azóta mi történt, hiszen fontos az átláthatóság. Én egy kérdést szeretnék intézni a bizottsághoz. Elgondolkodtak-e azon valaha, hogy hasonló rendszert vezessenek be a zenék és a filmek letöltésénél is ezt bevezessék, ugyanúgy, mint a, a telefonos ágazatban a szerzőjogok védelme érdekében. Elgondolkodtak-e ezen, és mi történt? Az aktával kapcsolatban elnézést szeretnék kérni eh, Lichtenberger asszonytól. Nem mi vagyunk a felelősök ezért a területért, de kollégáimnak a kereskedelmi főigazgatóságban el fogom jutatni ezt a kérdést. Én csak a személyes véleményemnek tudok hangot adni. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek joga van az anyagok betekintéséhez, de majd a kereskedelmi szakbiz- főigazgatósághoz eljutottam ezt a kérdést. Ami a fájlok megosztását illeti, elfelejtett szerettem a sok kérdés megválaszolása mellett egy uh, ügyre kitérni. A fájlok megosztását illetően a telekommunikációs működtetők uh, és más érintett szereplők uh, kapcsán mi nem a megtorló intézkedésekre szeretnénk összpontosítani, hanem két pontra, amely elhangzott. Az egyik a szensibilizáció, a másik pedig a, a tájékoztatás. Lichtenberger asszony és mások már erre kitértek, tehát a szerzőjogok tulajdonosaival, illetve a telekommunikációs szolgáltatókkal és internetes szolgáltatókkal együtt meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen jelenlegi legális ajánlatok vannak. Ha ezek működnek rendben, ha nem, akkor miért nem? Ha nem elég vonzóak, akkor miért nem? És a legális ajánlatokat hogyan lehet jobban kialakítani, annak érdekében, hogy ezek jobban vegyék figyelembe a fiatalok érdeklődését, tehát a preferenciáit. Ez egy nagyon nehéz feladat, de mi úgy érezzük, hogy nem szabad itt elhamarkodott lépéseket hoznunk, a jogalkotási javaslatok kidolgozását illetően, meg kell próbálnunk közösen értelmezni ezt a jelenséget, és megtalálni annak a módját, hogy hogyan dolgozhatunk együtt. Köszönöm. Az utolsó hozzászólás ebben a témában, Speroni úré, elnézést, és ezzel lezárom a hozzászólók listáját, hiszen a hozzászólások további hozzászólásokat indukálnak, és be kell, hogy fejezzük ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy olyan kérdésre szerettem volna kitérni, ami a védelmet illeti, de nem eh, a, a eh, szerzői eh, jogok tulajdonosait értem ez alatt, hanem azokat, akik ezeket a szerzői jogokat felhasználják. Tudjuk, hogy a személyes célokra például a zene sokszorosítása megengedett. Én például vásárolhatok egy CD-t, ezt másolhatom a számítógépemre, vagy az iPadomra tehetem. kérdés következőképpen merül fel, hogyha valaki felhasználóként készít másolatot, akkor az eredetit örökre meg kellett tartania, annak érdekében, hogy be tudja bizonyítani legális másolatot készített, és nem csak úgy letöltötte ezt a zenész de hogyha valakinek nincs már szüksége erre a CD-re, akkor ki akarja ezt dobni, mert nincs rá szüksége helyhiány miatt, akkor mi a helyzet? Hiszen ő legálisan vásárolta meg annó ezt a CD-t. Ezt a kérdést én már korábban felvetettem, és a bizottság erre soha nem adott választ. Tehát, hogyha valakinek 2000 zeneszáma van, amelyek legális módon sokszorosított, vagy töltött le, akkor ez egy dolog, de a fogyasztó milyen védelmet élvez, ha már nem rendelkezik az eredeti kópiával. Hát, hogyha nem eh, vár azonnali választ, akkor ezt halasszuk el. Elnézést kérek. Go to number, point number 18. Át kell térnünk a 18-as napi rendi pontra. Ez pedig eh, eh, az állampolgári jogok és alkotmányos ügyek bemutatása a C tematikus osztály. Köszönöm, non Merci, Monsieur le Président Köszönöm, elnök úr. Folytatjuk az ülést. Il n'est pas très usuel qu'un qu service nem szokványos dolog, hogy az Európai Parlament egy adott osztálya bemutatkozik a szakbizottság ülésen, de a titkársággal és Kléne úrral együtt dolgoztunk, és nem szerettük volna azt, hogyha megismétlődik az, amit megéltünk az elmúlt időszak alatt. Nagyon sok időre van szükség, és a képviselők nem is tudták azt, hogy van itt egy kutatási osztály, Az Európai Parlament képviselőinek érdekében hoztuk létre ezeket a kutatási osztályokat, és a parlamenti szakbizottságoknak van kutatási költségvetésük is. A koordinátorok kérésére ezeket a kutatási összegeket fel lehet használni. A legutóbb taglalt téma és itt nem csak kalózkodásról és csamisításról volt szó, hanem 2005-ben készítettünk egy tanulmányt a jogi szakbizottság kérésére, és itt a szellemi tulajdonjoggal foglalkoztunk. Tehát ezeknek a tematikus osztályoknak van egy bizonyos költségvetésük, bizonyos humán erőforrással is rendelkeznek, Én a jogi eh, részre szeretnék kitérni. Eh, Roberto Palazza ül jobb tőlem. Én vagyok a vezetője ennek az osztálynak, de más eh, szakbizottságokat is lefedünk, a PETIT, a Nőjogi Szakbizottságot, és az Állampolgárjogok és Alkotmányos Ügyek Szakbizottságát is. Tudom, hogy rövidre kell fognom a mondandómat, gyorsan fogok beszélni, és röviden bemutatom a munkánkat. Készítünk majd egy katalógus, lehet, hogy ez egy régi típusú módszer, de ezt nagyon jónak tartjuk. Figyelembe veszük a képviselők anyanyelvét is, hát, A tanulmányok nem készülnek el, azonban minden nyelven el, és az egyes képviselők anyanyelvét veszik figyelembe. A katalógus segítségével önök és asszisztenseik hozzáférhetnek az anyagokhoz, kivehetik mindezt belőle, ami nem érdekli önöket, és beletetik azt, ami érdeklik. Ez a katalógus bővíthető, és nagyon reméljük, hogy együtt szeretnének dolgozni velünk, illetve az asszisztenseik is és így egy aktualizált katalógus készülhet minden képviselő esetében, tehát hogyha egy új rendelet készül, akkor aktualiz aktualizálhatjuk a, a katalógust például az 1-es A fejezet esetében, ahol a szellemi tulajdonjogról van szó. Szóval ezt modern e, módszerekkel is kiegészítjük, például egy memory stickkel, amennyiben Strasbourgba is el szeretnék e, vinni ezeket az anyagokat. Éppen ezért kérem a képviselőket arra, hogy éljenek ezzel a kutatási lehetőséggel és a forrásokkal. Tudom, hogy jelenleg nagyon kevés munkatársa dolgozunk együtt, Roberta sem tud mindent elvégezni. Együtt dolgozunk a titkársággal is, akik figyelemmel követik az eljárásokat. A parlamentben megpróbáljuk elmélyíteni a munkát, és megpróbálunk elég időt szánni erre. De nem tudunk teljesen minden egyéni kérdésnek eleget tenni. Szeretnénk egy tanulmányt is készíteni, és a koordinátorokkal kell egyeztetni a költségvetés felhasználása érdekében, azért, hogy a szakbizottság döntsön erről együtt. Fontos a prioritások rögzítése is. Köszönöm szépen, elnök úr! Tudom, hogy a napirendnek még számos pontja van, ezért szerettem volna rövidre fogni a mondandómat. Van-e kérdés? Thank you, thank you very much. Let's go. Köszönöm. A 15-ös napi rendi pont következik. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés. Allora, la direttiva relativa ritardi di pagamento. A, az irányelv 2002. augusztusa óta e, létezik, és csak a kereskedelmi szerződésekre, tranzakciókra igaz. Két tanulmányt e, rendelt meg a bizottság, és úgy tűnik, hogy ezek az intézkedések a gazdasági szereplők közti kereskedelmi tranzakciókban működnek. Ugyanakkor a kifizetések sajnálatos módon továbbra is gyakran késedelmesek. Gyakran a szerződéses előírásokat, szabályokat megszegik, illetve általános rendelkezéseket, szabályokat is megszegnek. Tehát vannak olyan nehézségek, amelyekről bizonyára önök is tudnak. Ennek egy részét bizonyos versenyhelyzetek okozzák. Van olyan, hogy visszaélnek erőfölényükkel gazdasági szereplők, illetve vannak problémák az adósok, az adóságok behajtásával is, annak módozataival, menetrendjével, amely kihat természetesen a fogyasztókkal való kapcsolatokra is. Különös tekintettel itt most a gazdasági válság idejére, amikor is további problémák merültek fel a kis és középvállalkozók között levő hitelezők szorulnak elsősorban segítségre a késedelmes kifizetések elleni fellépés kapcsán. Az erőnyelv érvényben van, ugyanakkor a KKV-k nem tudják azokat a, azokat a, a, a bírságokat, szankciókat érvényesíteni, amelyek egyébként benne vannak az irányelve, illetve rendelkezésükre állnának. E, a sajnálatos módon hogyha további hitelek állnak rendelkezésre, minden további nélkül, tehát nincsenek ilyen szankciók a további hitelekre vonatkozóan, akkor továbbra is minden fenyegetettség nélkül vehetik fel a hiteleket. Ez elsősor, ez egy olyan módszer, amit használnak a cégek arra, hogy a következő pénzügyi évre halasszák a kifizetéseket. Egy sor javaslat született, nagyon nagy összegű késedelmes kifizetése. 1861 millió euró értékben, és azok az intézkedések, amelyek a kifizetésekre hatnak, azok a cash flow-ra is hatnak, és alapvetően befolyásolják a kis- és középvállalkozások túlélési esélyeit. A bizottság éppen ezért egy irányelv felülvizsgálatot készített, új javaslatot tett le az asztalra, és opcionális jogorvoslatokat alkalmaz az adós vállalkozásokkal szemben, illetve kötelező intézkedéseket az adósságban ragadt közféra adósok ellen. Nem ugyanazok tehát a megkötések, a két esetben Éppen ezért fontos, hogy a késedelmes fizetések szankciórendszerét komolyan vegyük, és ezek komolyak legyenek. A közszolgáltatási szerződések 1943 milliárd euróra rúgnak az EU-ban. Itt négy helyen avatkozhat be a közösség, az adósok védelmében eljárási, illetve eh, kötelmi jogi eh, területen történhetnek ezek a beavatkozások. A javaslatok lényege a következő. Harmonizáljuk a köz eh, szervek kifizetési határideit, fizetési határidejét 30 napban, és a késedelmes fizetésért már kártérítési kötelezettséggel tartoznának. Tehát lenne egy menetrend a kifizetésekre, illetve lenne egy menetrendje a bírságoknak is a késedelmes teljesítés esetén. Itt 40 euró az 1000 euró alatti össze, 1000 euró alatti tartozásokra, 70 euró a 10.000 alatti tartozásokra, és 1% a 10.000 fölötti tartozásokra. És amikor a, az állami eh, hatóság eh, ról van szó, akkor 5%-a a eh, késedelmes összegnek a büntetés, a pénzügyi büntetés. Tehát úgy, ahogy mondtam, súlyosabb következményekkel jár, hogyha állami önkormányzati szervesi késedelembe. eddig nem volt nagyon könnyű a kis és középvállalkozások számára ezeket a pénzeket megszerezni. Most már a kis összegek tekintetében is segítségükre sietünk, és azokat is behajthatóvá tesszük. Az átláthatóság, illetve a nem vitatott követelések esetében ez egyszerűbb. A jelenlegi irányelven már vannak bizonyos szabályozások, ahol a szabad kez, kezet nem szeretnénk teljes mértékben megadni, viszont szeretnénk szigorítani a szabályozatokat, a szabály, szabályozást, a nem fair feltételek esetében, és a záradékok, amelyek a késedelmes fizetés esetében kamatot rónak ki, ez szintén okafogyottá válik. A kis és középvállalkozásoknál újra rendezzük a képviseletüket, és ezeknek a képviseleteknek a hatáskörét is kiterjesztjük az összes szerződéses záradékra. Ami a nem vitatott követelések esetében, hogyha a 90 kalendáriumi, illetve naptári napot vesszük határidőként, akkor ezt a tagállamoknak kötelező követelményként kell érvényesíteniük. A Brüsszel egyes megállapodás szintén ide tartozik a, követelések behajtása esetében, felszólítási eljárásoknál, illetve a alacsony összegű követeléseknél. A jelenlegi eszközök arról kell, hogy gondoskodjanak, hogy a jogi utat könnyebb legyen választani a késedelmes fizetéseknél. Végezetül pedig még el szeretném mondani, hogy ezzel a javaslattal egy olyan szabályozást szeretnénk kialakítani, amely a tagországot, tagországokat arra kötelezi, hogy a jogok és kötelezettségek esetében teljes mértékű átláthatóságot biztosíthassanak, biztosítsanak és e, ez vonatkozik a késedelmes fizetések esetén kivetett e, kamatokra is. Ez egy jó és e, igen bátor javaslat, és természetesen lesznek következményei a különböző gyakorlatokra, a magatartásokra. De azt gondolom, hogy beszélünk majd a vita során még javítás lehetőségekről, a javaslat még javítható, módosítható, de a jelenleg formájában is jónak mondható. Köszönöm szépen, van-e kérdés, felvetés? Presidente, estoy de acuerdo que se trata de Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, hogy ez egy nagyon fontos irányelv. Meg kell értetni eh, mindenféle cégvezetéssel, hogy be kell tartani a szabályokat. Én polgármester múltal rendelkezem Spanyolországban, és általában megfelelő időzítéssel tudja az önkormányzatunk a kifizetéseket teljesíteni. Tudom, hogy ez nem mindenhol úgy van. Itt így van. Itt alapvetően hozzáállásbeli kérdésekkel van gond. Én tehát szakértője vagyok a helyi közigazgatásnak, és kicsit aggódom a az egyenletlenségek miatt, a torzítások miatt. Tudom, hogy milyen a, mi a helyzet ténylegesen a való életben, a való világban. Tudom, hogy ezen jó szándékú nyilatkozatoknak vannak nem kívánt hatásai, ami ellen meg kell védenünk az önkormányzatokat. Van ugyanis egy perverz, torzító hatása eh, a rendelkezéseknek eh, a késedelmes fizetésbe eső önkormányzatok eh, részéről a szankciós oldalon, illetve költség oldalon a közféra által tulajdonolt eh, cégek eh, késedelembe esnek, eh, és költségekbe verik szerződéses partnereiket, ugyanakkor a szankciókat viszonylag könnyen megkerülhetik. Volt erről régebben már vita. Van egy veszély annak, hogy Bizonyos esetekben a szerzett jogokat és alkotmányos jogokat sérthetnek bizonyos rendelkezések, illetve hatások. A spanyol királyságban nem lehet e, embargósá tenni, megközelíthetetlenné tenni közjavakat e, hozzáférhetetlenné tenni. És tudom, hogy egyes javaslatok problémákat okoztak. A spanyol jogrendet például a feje tetejére állítaná eh, egy ilyen rendelkezés, és itt most nem politikai szempontokból, szempontokról beszélek, eh, hanem egész egyszerűen mondom azt, amit Spanyolországban mindenki gondol, hogy jelenlegi formájában ez nem működne eh, Spanyolországban. Vannak az 5%-os küszöb például az díj vagy, vagy büntetés, amely sújtaná a, a, az önkormányzatokat, az, az mindenképpen túlzó, és ezeket mindenképpen felül kell vizsgálni. Köszönöm. Speroni. Speroni. Grazie, Presidente. È lodevole l'intento. Köszönöm. a dicséretes eh, célkitűzése ennek a javaslatnak eh, teljesen egyértelmű, noha természetesen lehet eh, kritizálni. A negyedik cikk harmadik bekezdése például lehet kritika tárgyává tehető, kivéve, kivéve, hogyha az adós felelős a késedelemért mondja a szöveg. Nos, hogyha a, az adós felelős a késedelemért, akkor lenne egy eh, kizárási eh, eh, záradék. Persze, hogy felelősek a késedelemért, ők nem fizetnek. A hitelezők ilyen esetben nem kérhetik az észszerű, észszerű jóvátételt, vagy kártérítést. És nem valószínű, hogy erre gondoltak, hogy ezt a hatást akarták a jogszabály megszövegezői elérni. Ami pedig ezeket a jogi költségeket eh, illeti. Most ezek már itt eh, benne foglaltatnak, vagy sem? Tehát 1000 euró eh, 1000 euró behajtása, mondjuk ha annyi kára van egy cégnek a késedelmes fizetés miatt, ennek a behajtása két-három ezer euróba is kerülhet, az ügyvédi költségek magas volt miatt. A 40 euró ezzel nincs arányban. A 9-es cikk pedig a 90 napos periódust írja elő, illetve tartalmazza, az pedig már jelenleg is lehetséges. Tehát engem a, a végrehajtási dolgok érdekelnek, illetve azzal vannak gondjaim. Be lehet -e ezt tartatni a tagállamokban? Olaszországban évekbe telik egy jogvita rendezése. Ez a 90 napos periódus semmit nem fog megváltoztatni. Ami pedig a további szakaszokat illeti, hogyha időszakokat illeti. Ez a 90 napos időszak egyszerűen nem releváns. Olaszországban ugyanis inkább két év fellebbezéssel, öt év egy jogvita lezárásának időszaka. Tehát nagyon lassú, évekig tart, még azok, akiknek tartoznak, ténylegesen megkapják ezeket a pénzeket. Ez nem változtat ezen a problémán. Já v tomto smyslu jsem e, e, nováček na tomto výboru, jsem náhradníkem, ale... Köszönöm. Én új tagja vagyok e, ennek, sőt pottagja vagyok ennek a szakbizottságnak, ugyanakkor a témát ismerem, mert az IMCO szakbizottságban ezt a múlt héten megvitattuk. Az előző két eh, hozzászóló valójában ismételte abban a szakbizottságban elhangzott eh, érveket, és éppen ezért mielőtt rátérnék a lényegi észrevételemre, hadd tegyem fel a kérdést, hogy eh, az IMCO nevében is akár, hogy hogyan is álljunk hozzá ehhez a kérdéshez mert én azt gondolom, hogy ez a kérdés elsősorban az IMCO szakbizottságra tartozna, vagy kell, hogy tartozzon. Az IMCO egy közmeghallgatást tervez, menetrendet fogadott el, foglalkozik a témával, és ugyanezek a kérdések merültek fel Brickman asszony részéről. Ami pedig a, magát a, a, a szöveget illeti, itt nem fog csökkenni a bürokrácia, nem tűnik el az egyenlőtlenség a felek közül, és nem hiszem, hogy átláthatóbbá válik a, például a közszerződések, közféra szerződéseinek betartatása. Ügyrendi megjegyzésem lenne. Nos, ami az illetékes bizottságot illeti, ott az IMCO is szeretne természetesen illegál, illetékes bizottság lenni, és mi is szeretnénk azok lenni. Nos, itt hatásköri vita van, és ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem majd az elnökök konferenciája fogja illetve a bizottsági elnökök konferenciája fogja eldönteni, és biztos vagyok benne, hogy a mi elnökünk majd kiáll a mi érdekeinkért. Elnézést. Jenom, jenom komentář. Úplně stejně reagovala na naše předsedající na tom imku, takže... Csak egy megjegyzés volt ez. Gyakorlatilag azt ismételtem, amit az IMCO elnöke mondott az ülésen. Nyilván ezt majd frakció, illetve elnöki szinten le fogják tárgyalni. Ez egy erősen politikai döntés lesz, amit majd a frakciók vezetése fog meghozni. Valdazár. Azzal szeretném kezdeni, hogy mi volt a vége. Ami a hatáskört illeti, a IMKO és mi közöttünk a, természetesen a megfelelő testület dönt majd. Őszintén szólva, Szerintem nem lesz könnyű olyasmit kérni, ami a, a ö, kereskedelmi és polgári jog hatáskörébe tartozik, és ez, hogy a ö, jogi bizottságon kívül döntsék el, és hogy ennek a döntésnek kötelező érvénye legyen bármi is történik, nekünk folytatni kell a munkát, megvárni, és meg kell várnunk arról azt, hogy ki lesz a döntő vezető vezetőbizottság ez ügyben, illetékes bizottság. Számos tagállamban ez a kérdés nehézséget teremt. Én magam is helyi önkormányzati képviselő voltam, tehát tisztában vagyok azokkal a mechanizmusokkal, melyek lelassulnak az adminisztráció rossz akarata miatt. Néha finanszírozási mechanizmusok nem kapcsolódnak össze a pénzmennyiséggel, az nem áll rendelkezésre a megfelelő időben. De számos ember tanúsíthatja azokat a problémákat, amelyekkel a vállalatok szembesülnek hogyha például válság idején történik ez, és a kormányoknak nehéz megoldani a finanszírozását a ciklus ellenében, akkor egyértelműbb lenne, hogyha a kormány és a helyi önkormányzatok csak időben kifizetnék az adósságaikat ez magában már támogatná az üzleti világot. Méghozzá igen hasznosan. Speroni asszony tiltakozott. Az az elképzelés a 90 napos határidő betartásával, hogy azt biztosítsuk, hogy az adós megvalósítható időhatáron belül tudjon működni, és ezt aztán bíróság elé lehessen vinni. Mivel nehéz vitatni a végrehajtható jogcímet, mivel ezek szilárd alapokon nyugszanak, bármiféle helyi önkormányzat ellenvéleménye oda vezetne, hogy ki kell fizetni majd a jogi költségeket is, valamint az adós jogi költségeit is, ezért a hatóság megvédhetné a szavazóit és az állampolgárjait azáltal, hogy bele, belenyúl ezekbe a vitákba, amelyeket ellehetetlenítenek a jogi költségek, és büntetést, 5%-os büntetést szabhat ki arra a közhatóságra, amely jelentős mennyiségű pénzzel tartozik, és lehetővé tenni, és nehezé tenni ennek igazolását a e, megfelelő pénzügyi kezelés e, elvei alapján. Ezért fontos lenne, hogy a hatóságok és az önkormányzatok e, betartsák mindezeket a rendelkezéseket. Én azt javaslom, azt javaslom, mondja az elnök, hogy lépjünk tovább a 19-es napi rendi pontra, mert aztán szavaznunk kell, és múlik az idő. És aztán majd visszajövünk a 16-osra. 19-es pont pedig a ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás. Elő, az előadója a szó. Szájer József parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretném bevezetni a szavazást, amelyre sor kerül hazonosan. Uh, végigmentünk az eljáráson, amelyet már a korábbi mm, komatológiai eljárásban létrehoztunk a gyűjtőrendeletekkel illetően. Um, All of the uh, a komitológiai eljárást áttekintettük minden jogalkotási kérdésben. Eh, az ötös eh, számú komitológiai csomag eh, volt, illetve az ENVI szakbizottság hatáskörét, akikkel már nagyon régen gyümölcsöző együttműködésünk van, és ennek a területén a komitológiai kiigazítás lezajlott a Környezetvédelmi Szakbizottsággal javasolnám, hogy fogadjuk el mindazokat a módosításokat, amelyeket a Környezetvédelmi Szakbizottság no Sorry. Elnézést kérek, nem az én telefonom volt. Uh, so, uh, on the comitology... Tehát uh, a komitológiai eljárással kapcsolatban azt javaslom, hogy minden környezetvédelmi szakbizottsági módosítást fogadjunk el, mivel erős tárgyalási pozíciónk van a tárgyalásokban. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy bár nagyon technikai jellegű kérdés ez, de amikor visszatérünk a komitológiai eljárásra, mindez a parlament hatalmát erősíti, nagyon súlyos választási kampányon vagyunk túl, ahol nagyon sokat kritizálták az Európai Unió intézményeit és annak kontrollhatalmát. Ezért ez a komitológiai eljárás nagy siker a parlament hatalmának fokozásában, és abban, hogy miként lehet majd használni ezt a lehetőséget és ezt a feladatot a befolyásunk gyakorlására. Ebben a tekintetben egyértelmű, hogy fontos ez az anyag. Mindegyiket át, szinte mindegyiket áttekintettük, és nem sokára a hatályba lép a Lisszaboni szerződés is, amely azt fogja jelenteni, hogy újabb kiigazítást kell elkezdenünk, de egészen addig eh, fel kell készülnünk erre a feladatra. Összefoglaláskép szeretném megköszönni eh, a Környezetvédelmi Szakbizottság együttműködését, ahogy mondtam, Támogatni tudjuk mind a kilenc módosításukat, vannak saját módosításaink, amelyeket én nyújtottam be, és most már csak technikai módosításokra kerül sor, de azt gondolom, hogy megkezdhetjük a tanácssal folytatott tárgyalásokat a témában. Thank you very much. Köszönjük szépen, befejezte? Valaki más telefonja interferál. Csak hogy befejezzem, hiszen sietünk, javasolni tudnám, mivel ez egy kevésbé vitatott eljárás, hogy egyben szavazzunk a kérdésről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most tehát szavaznunk kell. Meg akarnak-e szavazni egyes módosításokat külön, vagy elfogadhatjuk az egybe történő szavazást? Van-e e- ezzel ellen valakinek tiltakozás? Tehát Kétszer szavazunk egyben. Az először, először a bizottság javaslatáról, annak módosított formájáról. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Most pedig a, a jogalkotási határozatprojektét szavazzuk meg mellette. Köszönöm, ellene? Oké. Okay. Nem volt tartózkodás, természetesen. Térjünk most vissza Lichtenberg asszony mondani valójára.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 kodifikációról, mégpedig a 20-astól 28-as pontig mindegyiket egybe. Ki támogatja ezeket? Ki van ellene? Tartózkodás nincs? Oké. Okay. Most pedig visszatérünk Lichtenberg asszony mondani valójára végül is. Végre. No, I must excuse myself. Elnézést kérek. Sietek. Két szakbizottsági ülés, ülés zajlik párhuzamosan, ezért nagyon nehezen tudom beosztani az időmet. Ami a megvalósításról készült jelentést illeti, azt kell elmondanom, hogy a dokumentum nem érkezett még meg. Entschuldigung, <laughs> ich bin das nicht mehr gewohnt. Ähm, äh, dass äh, die... Németül is folytathatom. Az alapvető anyagok még nincsenek meg. A bizottságtól azt az információt kaptam, hogy novemberre készül majd el mindez. Előzetesen a szakbizottság többi tagjainak a következőt szeretném elmondani. A vitában, ami következik, nagyon szeretnék egy konkrét pontra összpontosítani, az elkövetkezendő években ennek különösen fontos jelentősége lesz majd. Tehát amennyiben szabálysértéssel kapcsolatos eljárást vezet be a bizottság, és a szerződések őrzőjeként bekapcsolódik a szabálysértés megtorlásába, úgymond az európai akták, illetve szerződések őrzőjeként, akkor a teljes csomagot visszautalják majd a tagországnak. Ez nagyon gyakran probléma, azért mert ezek az eljárások bizonyos polgárok panaszaira térnek vissza, akik szabálysértés állapítottak meg az európai jogalkalmazása kapcsán. Az én javaslataim amellett állnak ki, illetve azt jelzik, hogy ez európai szinten jelentős bizalomvesztést okoz, hogyha az európai jogi aktusok amennyiben eh, ezeket nem valósították meg, vagy szabálysértés történt, akkor visszautalják pontosan azoknak, a tagországoknak, akik nem avatkoznak be, illetve ők azok, akik nem valósítják meg a szerződést, illetve a szabályokat. Azt gondolom, hogy itt eh, jelentős eh, feladatvállalásunk van, illetve kötelezettségünk az európai jog alkalmazását követnünk kell. És a bizottságot ellenőriznünk kell, illetve velük közösen kell mindezt figyelemmel követnünk és ellenőriznünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a polgárok joggal kérdeznek bennünket eh, arról, hogy hát jó, ti adjátok ki az európai törvényeket, megpróbáljátok európai szinten szabályozni az adott területeket, és hogyha a tagország ezt elutasítja, és azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, illetve nem követjük nyomon a szabálysértést, akkor ez vesztést eredményez. És azt gondolom, hogy európai parlamentként a mi feladatunk ezzel a problémakörrel foglalkozni, és ha önök velem egyetértenek, akkor a következő jelentésemben is erre a témára összpontosítanék, és mindenkit arra ösztönöznék, hogy intenzíven kapcsolódjon bele a vitába. Erről vitáznunk kell, egyébként Európa csak egy dokumentum gyártó lesz, és én ezt nem szeretném. És azt gondolom, hogy feladataink közé tartozik az, hogy ezzel a kérdéssel tüzetesen foglalkozzunk, és igenis erre a feladatra összpontosítsunk. Hát novemberben a, majd akkor a kidolgozott anyag alapján folytassuk a vitát, és a kollégákat pedig arra ösztönözném a szakbizottságokban, hogy jelezzék felém azt, hogy mely kérdések érdemelnek még nagyobb figyelmet, és majd meghallgatást is szervezünk ebben a témában. Köszönöm szépen! Thank you very much. Speroni. Köszönöm szépen, Speroni képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy eh, évente egyszer van egy ilyen jelentés, és én ezt évet egyszer ellenzem a kompetenciák felosztása miatt illetve a Montesquieu kolléga által már megemlített kompetencia megosztás miatt is. A parlamentnek ki kell találni azt, hogy mi a feladata. Mi, az, mi vagyunk, akik a törvényeket meghozzák, és másnak kell ezek megvalósítását ellenőrizniük. Például az igazságszolgáltatásnak, ha valaki nem tartja be a törvényeket, akkor bíróság elé kell, hogy álljon, de nem azok, akik a törvényt írták. Tehát itt csak, csak az Európai Parlamentben van erre lehetőség, sehol máshol nincs arra lehetőség, hogyha valaki nem tartja be a törvényeket, akkor a felperes részéről a parlamentet értesítheti. Tehát, hogyha egy, valaki normál törvényt nem tart be, akkor az igazságszolgáltatáshoz kell fordulni. illetve a végrehajtó hatósághoz. Mint ahogy a kolléganó mondta, a szerződések őrzője itt a bizottság, és nem a parlament. Hogyha az Európai Parlament itt rendelkezik egy ellenőrző szereppel a saját magát meghozott törvények körül, akkor a saját kompetenciájának határait túllépte. En el trabajo que está realizando y creo que va por el buen... Hadd támogassam az előadott munkájában, nagyon jó irányban halad. A parlamentnek természetesen fontos felügyeleti szerepe van, hiszen erről szól a parlamenti munka. Egyetélek, Speroni kolléga eh, mondandójával. Valóban törvényeket kell alkotnunk, de egyidejűleg eh, figyelnünk kell ezek végrehajtását is, különösen olyan területeken, amelyek eh, eh, esetleg kiszorulnak a, bíróságok figyelmé, figyelméből. Valisz asszony, köszönöm elnök úr, szeretném Lichtenberger asszony támogatni. Én sem arra készültem fel, hogy jogalkotó legyek, és aztán lássam, hogy semmi nem történik azzal a munkával, amit én elvégeztem. Ennek nem lenne értelme Annyit szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy az elmúlt években együtt dolgoztunk a petíciós bizottsággal, és nagyon remélem, hogy ha van egy meghallgatás, akkor őket is bevonjuk, hiszen ők kapják mindezeket a praktikus információkat az állampolgároktól akkor, hogyha a dolgok nem működnek rendesen, és ezt az ezt a információt ők megadhatják nekünk. Szeretném látni, hogy a bizottság miként kísérletezik a tagországokban, és hogy ez hogy sikerül neki. Thank you. Yes. Köszönöm, Szieska úr. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Również e, chcę wyrazić poparcie dla kierunku e, pracy, którą wytyczyła sobie pani Lichtenberger. E, Köszönöm szépen. Lichtenberg asszonynak szeretnék partnerelni munkában. Egyértelmű, hogy vitát tudunk e- kezdeményezni arról, hogyha beérkezett egy javaslat, de ami az együttműködés és a javaslatok irányát illeti, teljesen egyetemben támogatom. Azt kell mondanom sajnos Speroni úrnak, hogy ez az idealista elképzelés, melyben az európai jogok végrehajtásával foglalkozunk, ez a bizottság feladata, Tudjuk, hogy ez hogy néz ki a valóságban, és a következő évek során a parlamentnek is kell, kell ezt az ellenőrzési feladatot gyakorolni. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Yes, please. No. Parancsoljon. Köszönöm szépen a támogatást. Nagyon örülök annak, hogy mindezek elhangzottak. Van egy jelentés a megvalósításról, és mi erről a jelentésről vitázunk. Ez a parlamenti feladataink közé tartozik. Az új tagországok, akik nem régiben csatlakoztak, most már nem is annyira nem régiben, tehát akik legutóbb csatlakoztak, nekik a teljes joganyagot e, implementálniuk kell. És néhányakban felmerült az a kérdés, hogy nekik ezt meg kell valósítaniuk, e, ezt ellenőrzik is, de a régi tagországok nem valósítják meg a joganyagot, és a jelenlegi jogi aktusokkal nem is foglalkoznak, ez pedig nem fair. és eh, itt nem valósul meg egy fair helyzet, és ez megosztja Európát, én ezt pedig el szeretném kerülni. Éppen ezért egy általános elképzelésről van szó. Boris asszony támogatását köszönöm szépen, természetesen a Pettivel együtt meg fogjuk nézni azt, hogy mik az általános súlypontok, melyek a fontos pontok, és hol szeretnénk eh, egy erőteljesebb megvalósítást megvalósítani. A parlamentnek nagyon fontos feladata van a Európában a dem- teljes demokratikus folyamat kapcsán. Én ezt hangsúlyozni szeretném, és nem szeretném, hogyha ez a szerep gyengébbé válna. Köszönöm. Köszönöm. A 17-es napi rendi pont a következő bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában a Stockholmi program. The, commun- the committee is working together with the Committee on Constitutional Affairs. A LIBE és az Alkotmányügyi Szakbizottság, Alkotmányos Ügyek Szakbizottsága együtt dolgoznak, tehát ez egy két szakbizottság által közösen dolgoznak együtt az 51-es, a házszabály 51-es szabályzata értelmében. Novemberre, november 11-re a plenáris ülésre igyekeznek elkészíteni egy állásfoglás tervezetet. Az Európai Tanács a stokholmi programot még ebben az évben kell, hogy elfogadja az állásfoglalás elfogadására előtt a három jelentéstevő kérdést intéz a parlamenthez, és ott, illetve a parlament képviseletében a tanácshoz és a bizottsághoz. És a stokholmi programmal kapcsolatban a parlament még időben szeretne a végleges tanácsi döntésre befolyással lenni. Az 51-es eljárási szabályzat cikkeje kerül itt alkalmazásra az együttműködést illetően, és milyenek értelmében készítjük el az ásfoglalás tervezetet. A három jelentés tevő október 8-án találkozik két órakor. Az állásfoglalás tervezet témája, illetve a, a parlamenti kérdés témája, tehát a, a parlament a tanácsozás bizottsághoz intéz. Ezekkel kapcsolatban módosítók benyújtásának határideje megnevezése kerül még. Tehát a módosítók benyújtásának határideje október 22-e dél óra, déli 12 óra. A bizottság tehát a szakbizottságok készítenek eh, majd egy véleményt, illetve egy munkaanyagot. A közös eh, szakbizottsági ülésre november, illetve december 11-én eh, kerül sor. a plenáris ülést követően. Együtt dolgozunk. A két szakbizottság a különböző kérdésekben, tehát a LIBE és az AFKO együtt dolgoznak. Az a célunk, hogy csak egy állásfoglalás készüljön, amelyet a két szakbizottság közösen készít együtt, az összes több együttműködésével, de megpróbálunk egy rendszerezett állásfoglalást készíteni. Erről már beszéltünk egy másik ülésen. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely az európai közös térséget, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséget jelentős mértékben érinti. És mindaz, ami a munkából majd kifor, Mi nem szeretnénk ezzel kapcsolatban azt, hogyha mindez pusztán folytatása lenne a hágai programnak, hanem szeretnénk azt, hogyha egy közös térséget sikerülne kialakítani. A másik politikai aspektus az egyensúly megteremtése a biztonság és a jogok között, hiszen ez a lelke az egésznek. Mind a két terület fontos, de szeretnénk ezt az aspektust hangsúlyozni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Wallis asszony. Uh, thank you. I mean, the... Köszönöm szépen. Az időrend uh, lehet kicsit uh, új mindannyiunk számára mindannyian azt szeretnénk látni, hogy a parlament ambiciózusabb legyen, mint a bizottság és a tanács is, különösen olyan területeken, amelyben ez a szakbizottság illetékes. Igen, többet akarunk, mint a hágai program, és igaza, igaza van önnek akkor, amikor eh, aláhúzza azt, hogy újra kell hangsúlyoznunk a biztonságot és a jogok kérdését. E, a tanács és a bizottság dokum, dokumentumaiban az állampolgár áll a központban. Nekünk kell ezt elérni, hogy ebből valóság is legyen. Ebben az összefüggésben nem én szeretném a petíciós bizottság zászlaját lengetni, de van ott már egy munkadokumentum, amelyet én szereztem, én ittam, és ez nagyon gazdagon merít azon petíciók tapasztalatából, amelyet a parlamentnek benyújtottak, olyan területeken, amelyet, amelyekre a Stockholm program rávilágít. Ez tehát egy bizonyíték alapú anyag arról, hogy hogyan kell java, jobban dolgoznunk, és ezen pontok igen gyakran kapcsolódnak a mozgásszabadság kérdéséhez és olyan kérdésekhez, amelyek a házassági jogot szabályozzák. Van olyan, olyan kérdések, amelyeket a másik két szakbizottság kollégáival kéne együtt, meg, együtt kéne megvizsgálnunk. Köszönöm chciałbym tylko dodać szeretném röviden hozzátenni azt az egy dolgot hogy a stockholmi program elvileg már az elejétől azt mutatja hogy ez egy közösségi dokumentum lesz amely valóban az a célja hogy az állampolgárok jogait erőstse különféle jogi megoldásokat teremt különösen a a gyerekek jogait illetően, bár lehet, hogy technikailag nem igazán érthető. A Stockholmi programnak az az előnye, hogy ez egy el, emberi jellegű program. E, dolgokról beszélünk itt, olyan aspektusokról, amelyek érintik a polgárokat, e, jelentős e, esély ez arra, hogy megmutassuk, hogy ez egy olyan projekt, amely az emberek jogait, és nem az adminisztráció vagy az államok jogait erősíti, és ezt az irányt tartom én nagyon fontosnak a munkánkban. Részt vettem például vagy részen, részt fogok venni tő, csütörtökön egy megbeszélésen, és meg vagyok győződve arról, hogy pont ez a munka és ezek az ambíciók, amelyet ö, figyelmemmel kell köze, követnünk akkor, amikor ilyen dokumentumok születnek. Köszönöm. No more questions. Thank you. Yes. Több kérdés tehát, köszönöm szépen. You know, the, the walk, the common legal area in Europe. Az európai közös jogi munka Tamperében kezdődött. Sort of acceleration. És aztán felgyorsult. a a terrori, terrorista cselekményeket követően, melyek bűn, büntetőjogi együttműködést róttak ránk. Vannak olyan események a világban, melyek nagyfokú drámai együttműködést várnak az ember, emberektől, ennek vannak politikai bizonyítékai, szomorúan kell elmondanom, hogy nem is segített, de legalább nem is mű, ö, vált ez be, és nem segítette az integráció elő, előmozdulását, a jogi integrációt. Különösen büntetőjogi ügyekben. Most azt szeretnénk, hogy nem csökkentve a probléma jelentőségét, a polgári kérdésekről gyűjtsünk bizonyítékokat arról, hogy milyen napi szabályokra van szükség a társadalmakban, a polgárok életében, és milyen egyensúlyokra nem akarom ismételni a biztonság és a jogok közti egyensúlyt. Itt az a lényeg, és nagyon egyetértek Zieska kollégával, az a lényeg, hogy amikor polgárjogi ügyekről beszélünk, annak vannak nagyon technikai jelleg aspektusai, ami nem túl népszerű. Nem könnyen kommunikálható, bár kommunikálnunk kell Európa fele. Ezért az állampolgár áll az új stokholmi program középpontjában. Az állampolgár. Hangsúlyozni szeretném röviden a következőt. Először is olyan program kell, egy manifesto, egy nyilatkozat, amelyet politikailag kommunikálni lehet, de kell még az, hogy ezt konkrét jogi intézkedésekkel töltsük meg, te, akci- tevékenységekkel, intézkedésekkel, amelyek elősegíthetik ennek előnyeit. És ez a másik módja az európai állampolgárság felépítésének, az, a hitelképesség megnyerésének. Másfelől kell egy olyan program, kell egy keretprogram, de azt figyelemmel is kell követni, és értékelni kell, hogy mi szerepel a szövegben, hiszen lehetnek elemvéleményeink a hágai programmal kapcsolatban is, hiszen nagyon sok minden, ami abban a programban szerepel, nem működik előképpen. Tehát megint egyensúlyra van szükség az ideológia és a konkrét program konkrét szempontjai között. Ez a mi szerepünk, és remélem, hogy, hogy az új szöveg tükrözi majd a parlament részvételét. Azt is meg kell néznünk, hogy mit ír a tanács, milyen módosításokat, nem csak a mi állásfoglalásainkkal kapcsolatban, amit jelentéstevőként el, elkészítünk, de akkor is, amikor a, megjelenik a tanács dokumentuma. Köszönöm szépen. Most pedig a 29-es napi rendi pont következik, fogyasztói jogok kérdése. Diana Hollis asszonyi a szó. Köszönöm. Sorry, Chairman. I wasn't aware that you passed the floor to me. Um, this is a, a big... Uh... Nos, ez egy uh, nagy uh, javaslat, amit az előző parlamenttől örököltünk, a belső piaci szakbizottság, a főbizottság, a főilletékese um, a jelentésnek. Itt egy Európai Bizottsági javaslatról van szó, amely már egy ideje itt van az asztalunkon, és amely a különböző fogyasztóvédelmi irányelvek által alkotott közös joganyagot szeretné jobban működővé tenni. Eredetileg 8-al indult, és most már szép lassan csökkent ez a szám. Négy korábbi irányelvről van most szó, korábbi fogyasztóvédelmi irányelvről az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről, a tisztességtelen feltételekről, a távollévők között szerző, kötött szerződésekről és az adásvétel és ahhoz kapcsolódó jótállás egyes vonatkozásairól szóló irányelvekről van szó. Nos, megleve Kunyeva korábban azt mondta, hogy az egész belső piacot, hogyha eh, ténylegesen létre akarjuk hozni, akkor nem 27 kis piacban kell gondolkoznunk, hanem egy nagy piacban fogyasztóvédelmi szempontból is, hogy a fogyasztók ezt a belső piacot kellőképpen a maguk hasznára tudják használni, és éppen ehhez kell koherensebbé tenni a fogyasztóvédelmi joganyagot. Ezért van szükség magasabb szintű harmonizációra. A javaslat amikor megjelent, számos aggodalom fogalmazódott meg a belső piaci bizottságban is, illetve ebben a szakbizottságban is. Itt van a kollégák előtt egy munkaanyag, amit munkadokumentum, amit akkor készítettünk el. Alapvetően az aggodalmak a harmonizáció szintjével voltak összefüggésben ugyanis a képviselőknek voltak aggájaik azzal kapcsolatban, hogy milyen szintű harmonizációban állapodunk meg, mert ez nem mindegy, ez bizonyos hazai, illetve nemzetállami fogyasztóvédelmi rendelkezéseknél alacsonyabb lehet, és így ott a fogyasztók már meglévő szerzett jogai sérülhetnének, illetve a másik probléma, az volt, hogy ez esetleg megakadályozná a tagállamokat abban, hogy a közösségi szintűnél magasabb szintű fogyasztóvédelmi szabályokat fogalmaz, fogadjanak el. Ez, hogyha hozzákapcsoljuk a szerződés 95-ös cikkében előírtakat, előírtakkal, amikor is azt ahol is azt írja az EK szerződés, hogy a, a bizottság magas szintű, fogya, bocsánat, a közösség magas szintű fogyasztóvédelmi eh, rendelkezéseket hoz, szabályokat hoz, nos, akkor itt azért volt egy belső ellentmondás. Mi történik, hogyha a jogokat harmonizáljuk, akkor mi lesz a jogorvoslati lehetőségekkel, amelyek viszont a nemzeti jog területét képezik? Hogyan illeszkedik majd ez eh, egymáshoz. Az Egyesült Királyság mindig egy kicsit kivételes, de a szerződés szegés esetére számos jogorvoslati lehetőséget tartalmazza az angol jog. Elveszítjük-e ezeket a jogorvoslati lehetőségeket? Tehát ezek a problémák merültek fel, és aztán a bizottság, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy még jobban megvizsgálja ezeket a kérdéseket, és decemberben majd visszatérünk rá, mert új javaslatokat fogalmaz meg, tehát ezt várjuk most. A kollégáknak arról is tudniuk kell, hogy ez a szakbizottság már évek óta foglalkozik a az európai szintű, közösségi szintű kötelmi jog megalkotásával, a Common Frame of Reference, a közös referencia keret megalkotásával. Az a projekt eredetileg kapcsolódott volna és összefüggött volna a fogyasztóvédelmi joganyaggal. Itt most éppen ezért az az aggodalmunk, hogy nincs kellő ambíció, csak négy irányelvvel akarnak foglalkozni, és eltekintenek a nagy kötelmi jogi projekttől. Talán ez egy hibás, hibás megközelítés volt, vagy mindenképpen egy elszalasztott lehetőség. Ugye attól függ, hogy az ember hogy áll a kérdéshez hozzá. Ezt bizonyos első lépésként tették az asztalunkra ezt, a, ezt az anyagot, és ezért hívnám fel a figyelmet a Policy Department által hozzánk eljuttatott anyagra, ahol nagyon hasznos tanulmányok szerepelnek a fogyasztóvédelem témájában, illetve a kötelmi jog tágabb témájában, és ezért bátorítanék mindenkit arra, hogy olvassa át ezt az anyagot, és később térjünk vissza erre az egész témakörre, miután az Európai Bizottság decemberre várt tanulmánya, javaslatai megjelennek, és aztán pedig eh, majd döntünk, hogy mi legyen ezzel a négy konkrét irányelvvel. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy megjegyzés? Galo asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden a következőt szeretném elmondani. Először is köszönetet szeretnék mondani Wallis asszonynak a munkaanyagért. Nagyon kimerítő anyagról van szó. És én központi jelentőségnek tartom a felvetett kérdést. A bizottság javaslata, illetve a közös kerettel való összefüggés Istenre való utalások nagyon fontosak. A bizottság a közös referencia keretre hivatkozik, és itt bizonyos szempontokra nem volt tekintettel koherencia hiányzik, és természetesen fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a bizottságnak ez az anyaga a kötelmi jogot illetően a fogyasztókra összpontosított, vagy egy fakultatív rendszerről van a szó? Köszönöm szépen. Van-e további megjegyzés? Nincsen. A 30-as napi rendi pont a következő. Az Európai Bíróság 2009. szeptember 3-ai ítélete a parlament kontra tanács peres ügyben. A jogi szolgálat számol be erről a pontról, és megadom a szót a jogi szolgálatnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ítéletek születtek a jogalappal kapcsolatban és természetesen a júriban ez különösen fontos a számunkra. Írországgal kapcsolatban egy vitatott eset merült fel, a parlament kezdeményezte ezt a témát, egy olyan rendeletről van szó, amikor 2007 és 2010 között az Írország egy nemzetközi alapba történt befizetés, az Egyesült Királyság és Írország között megállapodás született a jogi helyzet javítása érdekében. ami az írpártokat eh, illeti. A bizottság A 2 per 308-as cikkei alapján az anonimitás szempontjából indult ki. A jogi bizottság úgy érezte, hogy ez nem a megfelelő jogalap, hanem a 159-es cikkeje a szerződésnek, hiszen ez a minősített többséget és a döntési eljárás szabályozza a tanácsban, a plenárison, ezt támogattuk, és a 159-es cikke megfelelő joga, jogalap, a Júri véleményét követve és az önök ajánlásait követve mi az Európai Bírósághoz fordultunk, annak érdekében, hogy megtámadjuk a tanács döntését. December 30-án adták ki ezt a határatot, és a parlamentet megvédte a bíróság. és a gazdasági és szociális politikát is ezen alapon követték. Speciális intézkedésekre van szükség a szociális alapon kívül, annak érdekében, hogy a szociális és gazdasági kohéziót erősítsük. A bíróság azt is kimondta, hogy még akkor is, hogyha gazdasági és szociális kohézióra összpontos ez a határozat, nem zárható ki, hogy ez az alap közösségi eszközöket használjon fel. Tehát az alapot a gazdasági szociális célok megvalósításán túli célok megvalósulására is fel lehet eh, használni. A 259-es cikke is hatályba lép, de emellett a 159-es alkalmazására is szükség van. Egészen addig van ez a jogalap hatályban, amíg egy új szabály elfogadása nem kerül. Tehát parlamentnek igaza volt, a bíróság igazat adott neki, és együttdöntési eljárásban kell meghozni a következő döntést. Vannak azonban kérdések, amelyek felmerültek. A bíróság elhatárolta magát az általános esetjogtól, megvizsgálta a szerződéseket, és megtaláltuk azt a cikket, amely megfelelő jogalapot teremtett mindehez. Hogyha a 308-as cikket megvizsgáljuk, akkor nagyon nehéz egy ilyen típusú alap működtetése, azért, mert a hozzájárulások nem szerepelnek a cikkelyekben és a bíróság azt is mondja, hogyha a jogalaphoz a tanácson belül e, egyhangúságra van szükség, e, másrészt pedig e, minősített többségre, akkor ezek kettő kizárja egymást. Tehát az egyik jogalap az együttdöntési eljáráshoz szükséges, a másik pedig pusztán hozzájárulás. hogyha egyhangúság van egy, az egyik oldal a másik oldal pedig minősített többségre van szükség, akkor ez a két típusú döntés egymással összeegyeztethetetlen. Meg kell néznünk azt, hogy a jövőben ez hogy működik hogy ez az eset jogtól való általános eltérést jelenti majd a jövőben, vagy csak egy egyszeri eltérést? A 159-es a közösségi kompetenciákat rögzíti jogalapként, a 308-as pedig akkor kerül alkalmazásra, ha nincsen speciális jogalap. Valószínűleg ez alapján döntött a bíróság és a 308-as cikkely tartalmazza a döntés alapját. Ha vannak kérdéseik, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, illetve a szabályozásra kapcsolatban is szívesen adunk további felvilágosítást. A szeptember 3-ai döntéseket tovább e, bikával is foglalkoztunk. A bizottság a 175-ös cikkeire alapozta és a 133-as cikkel kereskedelmi politikákat szabályozza, a tanács pedig úgy döntött, hogy a, a kereskedelmi jogalapot elveti, és csak a másikat tartja meg. A bíróság megint csak a, a tanácsot és a parlamentet támogatta, a bíróság a bizottságot nem, tehát csak a környezetvédelmi alap került megtartásra. Az egyetemű cél a környezet védelme volt, és a szabályozás azt mondja ki, hogy a korábbi helyzetek alapján korábbi jogalapokat vettek figyelembe. Hát a bíróság a szokványos esetjoghoz fordult. És van egy további pozitív döntés a parlamentre nézve, ez a roaminggal kapcsolatos szabályozáskor merült fel. Ezt a szabályozást a belső piaci jogalkotás alapján fogadták el, amely szintén az együtt döntési eljárásba esik. Ez bizonyos mobiltelefonos szolgáltatókat érintett az Egyesült Királyságban, például az Orange-et, a Vodafont, és ők hivatkoztak erre a jogalapra. Nemrégiben kaptuk meg a végkövetkeztetéseket. Ezek a következtetések, amelyek a főügyésztől érkeztek, nem kötelező érvényűek a bíróságra nézve. A 75-ös cikkely a 175-ös cikkely szintén alkalmazandó, és a belső piac működését fontos minden esetben biztosítani. Tehát az árak rögzítésénél standardokat, bizonyos elszabályokat kell használniuk a mobiltelefonos szolgáltatóknak. Itt az arányosság elvét szintén figyelembe kell venni. És miután egy olyan tevékenységről van szó, amely nem határokon átnyúló, a tagállamok kompetenciába tartozik a szabályozás, ami az arányosság elvét illeti, a roaminggal kapcsolatos szabályozásnak van egy lejárati határideje, és a bíróság azt mondta, illetve a főügyész azt mondta, hogy a lejárati határidő érvényben van, tehát erre tekintettel kell lenni. És szintén az arányosság elvét kell figyelembe venni. A bíróság eltért a korábbi döntésétől, de azt gondolom, hogy a parlament szempontjából mind a három döntés esetében az együttdöntési eljáráshoz való jogát a parlament megerősítette a bíróság. Any question? Köszönöm. Van-e valami kérdés? Masip. Bueno, para felicitar al servicio jurídico. Szeretném, szeretnék gratulálni a jogi szolgálatnak a sikerekhez, amelyeket a bíróságon elértek. És e, kicsit ugyan el vagyok veszve, amikor itt a főtanácsnokot e, említik, mert e, mert nem tudom, hogy ez, ez mennyiben volt releváns, de mindenképpen gratulálok a, az ítéletekhez, illetve a főtanácsnak véleményéhez is. Van-e még más kérdés? Én magam intéznék egy kérdést a jogi szolgálathoz, illetve kommentálnám. Köszönöm nekik is a munkáikat, gratulálok hozzá. Van-e egyéb napirendi pontunk? Nincs. Akkor bejelenteném, hogy a következő ülés október 8-án lesz 2-től 4 óráig Brüsszelben. Aztán november 9-én hétfőn délután 3-tól 6.30-ig, majd az azt követő pénteke,